ti parlamentjükbe megválasztották, ezért helyük megüresedett. A eljárási szabályzat szerint 2017. június 19-ével megszűnik a mandátumuk. A francia hatóságok közölték velünk, hogy a helyükre Christelle Chevalier és Marie-Pierre Vieux asszonyt és urat választották meg, ugyanezzel a dátummal, tehát 2017. június 19-től kezdődően a parlamentünk képviselői, üdvözlöm őket. Ők mindketten teljes jogú tagjai ettől kezdve az Európai Parlamentnek, teljes szavazati jogkörrel vesznek részt a parlament valamennyi fórumának ülésein.